csak a bizottság alelnökének és az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata de most az izraeli kormány határozata a ciszjordániai telepek kiterjesztéséről a témánk. És ismét a tanácshoz fordulok, Kozsákó Merkulis asszony ismerteti a főképviselő véleményét. Uh, Köszönöm szépen, elnök tisztelt képviselők! Mint látták, hétfőn a külügyi tanács megállapodásra jutott, uh, és következtetéseket vont le a közel-keleti folyamatról. Senki sem képzelkedhet az Európai Unió álláspontjában a döntő kérdéssel kapcsolatban. Világos, mind a tanács következtetéseiből, mind pedig az Európai Unió nyilatkozatából, amelyet november 29-én adott ki. A közvetlen Izrael-Palesztin tárgyalásokat folytatni kell késlekedés nélkül. Ez az, amit az Európai Unió látni kíván. Világos, ehhez bátor, konkrét lépésekre van szükség mindkét fél részéről. De most mindennél erősebben a közvetlen és érdemi tárgyalások szükségesek a tartós megoldás érdekében az izraeli-palesztin konfliktusban, amely mindenütt be leállításra kerülhetne. Világos paraméterekkel lehet a tárgyalási alapot meghatározni. A kulcselem, ez, ez a kulcselem a sikeres végeredmény szempontjából. Az Európai Unió kész együttműködni az Egyesült Nemzetekkel, Egyesült Államokkal és nemzetközi partnerekkel a kvartettel, hiszen közös a cél. Az érdemi béke erőfeszítések 2013-ban. Az Európai Unió együttműködik mindazokkal, akik hajlandók ebben a békekeresésben, a stabilitás és virágzás előkészítésében együttműködni. Regionális támogatást adunk átfogó izraeli-palesztin béke megállapodáshoz minden félnek el kell kerülnie azokat a lépéseket, amelyeket a bizalmat alássák, és a két állam közti megoldás életképességét. 1980 óta az Európai Unió jogszerűtlennek tekinti nemzetközi jogértelmében a, települ, a telepeket, és olyan elemnek, amely a béke, békét megingatja nem volt meglepetés, hogy hétfőn az Európai Unió mély elégedetlenségednek és, ellenke, és az izraeli tervekkel elvetésének adott hangot azt követően, hogy november 29-én az ENSZ közgyűlése a cisjordániai telepek, jeruzsálemi telepekkel egyetérte, elítélte az úgynevezett E1-es területekre vonatkozó tervekkel együtt. Amennyiben ezek a tervek megvalósulnának, ezek súlyosan aláásnák a tárgyalásos konfliktus megoldás lehetőségeit, és veszélyeztetnék az életképes palesztin állam létrehozását, valamint az állam jövőbeni fővárosának, Jeruzsálemnek a helyzetét. Nyomon kell követnünk a helyzetet és kihatásait is. Ennek megfelelően kell lépni. Más szóval, az Európai Unió még sohasem volt világosabb, mint hétfőn megfogalmazásában. Ilyen tervek megvalósítása nem csak, hogy befolyásolnák a palesztin állam kilátásait, hanem befolyásolnák az Európai Unió és Izrael közti kapcsolatokat is. Ennek szellemében az Európai Unió kifejezést adott annak az elkötelezettségének, hogy a nemzetközi jognak megfelelően minden Izrael és az Európai Unió közti megállapodás kölcsönös és határozott alapon kell, hogy jegyezze, hogy a az 1970-ben Izrael által elfoglalt területekre ezek nem vonatkoznak. Megerősítettük továbbá azt is, hogy továbbra is teljes és hatékonyan kívánjuk a megrévő EU jogszabályokat végrehajtani, hasonlóan a kétoldalú megállapodásokhoz, amelyek a letelepülési projektekre vonatkoznak. Az Európai Unió felszólította Izraelt, hogy kerüljön el minden olyan lépést, amely aláássa a palesztin hatóságok pénzügyi helyzetét. A szerződéses kötelezettségeknek a Párizsi protokoll értelmében teljes, időszerű, kiszámítható és átlátható adó és vámbevétel átutalást kell, hogy biztosítsanak. És mindezt be kell tartani. Végül pedig az Európai Unió felszólította a palesztin vezetőséget arra, hogy konstruktív formában használja fel a nem tag megfigyelő státuszt, amelyet az ensz belül kapott. Ne tegyen ezen kívül olyan lépéseket, amelyek mélyítenék a bizalom hiányát, és eltávolítanának a tárgyalásos megoldásoktól. Tisztelt képviselők, három héttel ezelőtt beszéltünk a Gáza és Izrael közti legújabb harcokról, amelyek eh, még a három héttel ezelőtt eh, tűzszünetet vezettek. A külügyi tanács a tűzszünetet eh, felmérte, és az Európai Unió lehetséges támogatását jelentette ki annak érdekében, hogy ez a tűzszünet fenntartható legyen. Eddig tartott a tűzszünet. Létfontosságú az, hogy a tűzszünet megállapodás minden, fele tovább, minden részét továbbra is végrehajtsák az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy erősíti, támogatja a gázaövezet gazdasági és társadalmi fejlődését. A fegyvercsempészet a gázaövezetbe éppen ezért azonnal és hatékonyan leállításra kell, hogy kerüljön. Teljes mértékben elismerjük. Elnök asszony, némi probléma van néhány nyelv fordításával, láthatóan nem minden nyelv működik, szól közbe az elnök úr. What is your language? No French. A francia nyelvű fordítás nem érkezik. It works now, as I am informed, so excuse me, madam. Miniszterasszony, kérem folytassa. entendu toute la dernière partie. Nem hallottuk az utolja, a végét a szövegnek, elég hosszú ideig kimaradt a tolmácsolás. Okay. Uh, fully recognizing Israel's... Teljes mértékben elismerjük tehát Izrael legitim igényeit, az Európai Unió mégis megismétli, hogy felszólítja az azonnali, fenntartható és feltétel nélküli átkelőhely megnyitásokra annak, értelmi, annak érdekében, hogy a kereskedelmi cikkek, humanitárius segélyek és személyek a gázaövel övezetbe és onnan szabadon járhassanak. Éljenek és használják azokat az eszközöket, amelyekkel az érintett felek erőfeszítéseit segíthetik annak érdekében, hogy megfelelő módon újra aktiválják a RAFA missziót. Az Európai Unió újra megismételte. Alapvetően elkötelezte magát Izrael biztonsága iránt, melynek része a régiót ért fenyegetettségek eh, elítélése. Az Európai Unió mindig ellenezni fogja a terrorizmus és erőszak támogatóit. Az Európai Unió ismételten felszólít támogatja a palesztinán belüli megegyezést Mahmoud Abbas elnök mögött, és ezzel párhuzamosan és a, annak az elvnek megfelelően, amelyet 2011-ben a jövő palesztin állam egysége érdekében mondott, és a két állam közti megállapodás érdemében. Ez a fajta megállapodás közvetlenül kihatna a gázaövezetre, amely egészen addig nem tartható fenn, amíg politikailag és gazdaságilag a Cisjordán területektől külön váltan marad. Köszönöm figyelmüket, és várom az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalást. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő felszólaló az Európai Néppárt nevében Gáler úr. Két és fél percben. Köszönöm szépen. Megállapíthatjuk, hogy jelenleg a közelkeleti konfliktusban mindkét oldalon a rosszokok kerülnek napvilágra. Továbbra is a két országos megoldás lehet csak jó. A közel-keleti konfliktus megoldása az Európai Unió közvetlen érdeke nem szabad, hogy reaktívak legyünk, vagy csak nyilatkozatokat fogadjunk el. Mindent meg kell tennünk, mindent nevén kell neveznünk, amit ami a béke útjába áll, ugye a gázai övezetből Izrael lövése például, illetve a Hamas vezető megölése Izrael részéről. Ezen túlmenően nekem, mint Izrael barátjának Izrael létét támogatónak egyre szomorúbb látni azt, hogy a jelen hivatalban lévő izraeli kormány továbbra is azt a benyomást engedi következt, arra enged következtetni, hogy nem igazán érdekeltek a béke folyamat továbbvitelében, csak szavakaban támogatják ezt. További akadályok vannak, ugye ezek a például ezek a telepek, ez a politikai meggyőződésünk éppen ezért azonnali tartós beszüntetésre van szükség, egyértelművé kell tenni, hogy hol állunk. Köszönöm az elnökségnek például, amit elmondott a palesztinokról vám jövedelmének visszatartásával kapcsolatban is meg kell nézni, hogy az izraeli kormánytól mit meddig várhatunk el, illetve milyen intézkedéseket tehetünk, vagy kell tennünk, ha ez nem történik meg. Az izraeli kormánynak igenis fel kell tennie a kérdést, hogy itt miről van szó. Mi az, hogy már csak egyetlen egy EU állam szavazott az ellen, hogy Palesztinát országként elismerjék. Nem az Unió változott, nem az Európai Unió változott az elfoglalt területek, a megszállt területek látszik, hogy nem kapnak a támogatási pénzükből. Például a gyárjeli Főiskola nem profitálhat például az EU-Izrael kutatási együttműködésből. Ezek olyan dolgok, amiket konkrétan figyelembe kellene vennünk, és reméljük, hogy ezeket Izrael időben tudomásul is veszik. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Dáler úr kártyás kérdésre készen elválaszolni? Uh, Mr. Murphy, you have... Murphy úr, öné a szó. Thank you. Could I... Köszönöm. Kérném a képviselőtársamat, hogy amellett szavazott-e két hónappal ezelőtt, hogy javítsuk az Izraelre fenntartott kereskedelmi kapcsolatokat, elég csak kritizálni ezeket a dolgokat, vagy valamit most már tenni is kellene. Az AK-val kapcsolatosan nem gondolom, hogy ez egyfajta upgrade volt, hogy ez egy korábbi folyamatnak a továbbvitele lett volna, ezért mellette szavaztam. Ez a parlament nem végrehajtó hatalom. Én most a parlamentet szólítottam fel, a bizottságot és a tagállamokat, hogy az elmondottak szerint lépjenek fel, hogy benchmarkok alapján, határidők alapján cselekedjenek és konkrét javaslatokat tegyenek, követeléseket, és hogyha semmi nem történik, akkor a palesztinokkal vagy az izraeliek szemben megfelelőképpen lépjenek fel. A jelenlegi kormány nem igazán a megfelelő perspektívába helyezte országuknak a jövőjét. Ez egy nagyon kemény kijelentés, én is tudom, nagyon szomorú vagyok, de ezt kell mondanom. Szépen a következő felszólaló a szocialisták és demokraták képviselőcsoportja nevében Anna Gomez asszony. A ocupação israelita e a expansão na Cisjordânia. Igen. A Cisjordán szakaszon a telepek kiterjesztése azt jelenti, hogy 3000 új épületet emelnek, és Nyugat-Jordániát el akarják vágni. Ez provokáció Palesztina ellen, és tulajdonképpen egy olyan vereség, amelyet Izrael önmagának okozott. Hogyan lehet a béketárgyalásokat újra felvenni? Ez az egyetlen út ugyanis ahhoz, hogy tényleg béke legyen. Egy palesztin állam felépítése, amely aztán felelősséget vállalhat, ha életképesen lehet kialakítani. Arról van tehát szó, hogy az Európai Unió közvetlenül reagáljon a törvényellenes letelepítési politikára, területelfoglalásra, amit Izraelnek le kell állítania. Az adó és vámbevételek átadására van szükség, hiszen emellett meg kell azt is mondjuk, hogy Izrael állam is tény, amit nem lehet tagadni. Elfogadhatatlan a jelenlegi helyzet nem járulnak hozzá a békéhez. Köszönöm szépen. A liberális frakció véleményét Neitz Utterbrook asszony ismerteti. The minister, Mr. President. Elnök úr, miniszterasszony, biztos úr, Kedves kollégák, amikor elkezdtük előkészíteni a mai határozathoz a tervezeteket, akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a tanács ülés következtetése, ez hétfőn volt, és hogyha összehasonlítjuk az eredeti szöveget és a tanácsi határozat szövegét, illetve a következtetések szövegét, akkor lényeges párhuzamosságokat látunk a különböző megközelítésekben. Természetesen nagyon sajnálatosnak tartjuk azt a bejelentést, amelyet az izraeli kormány tett, arra nézve, hogy 3000 további lakást fognak a telepesek létrehozni, és az egy régióban tovább terjeszkednek, hogyha ez valóban megtörténik, akkor ezzel lehetetlenné válik, hogy egységes, egybefüggő területe legyen Palesztinának, Mindkét határozat és bejelentés néhány nappal azután történt, hogy az ENSZ közgyűlése szavazott a kérdéskörben, és úgy tűnik, hogy ezekkel a bejelentésekkel lényegében az izraeli kormány aláknázza a legitimitását Lech Mahmoud Abbasnak, és ezzel csak megerősítik a Hamas helyzetét, Izrael szempontjából ez egy eléggé ellentmondásos hozzáállás. Üdvözlöm a következtetéseket, a miniszterek tanácsának következtetéseit, amint már említettem, és meggyőződésem, hogy a főképviselő és csapata nagyon jelentős szerepet játszottak, még ha diszkréten is, abban, hogy ez a következtetés, ezek a következtetések megszülethettek, és ezt a 27 tagállam egyhangulag jóvá is hagyta. Az izraeli kormánynak ezt nagyon alaposan meg kell gondolnia, és az ENSZ közgyűlés szavazatát és szavazását is meg kell vizsgálniuk. Ahogyan az előbb elhangzott, csak, ha csak egyetlen EU tagállam, úgymond Izrael oldalára állna, vagy tartózkodna, akkor más volna a helyzet, de hogyha az izraeli kormány továbbra is így cselekszik, akkor teljes elszigeteltségbe taszítja magát, és ez nagyon sajnálatos volna, hiszen akkor még kisebbé válik egy tartós megoldás esélye. Szépen a zöldek képviselőcsoportjának a véleményét másfél percben Brandner asszony ismerteti. Thank you, and, uh... Köszönöm szépen és üdvözöljük a miniszter asszonyt. Az, hogy tovább terjednek a telepek Izraelben, az politikailag és jogi szempontból is elfogadhatatlan, hiszen életetlen életetlenné teszi a palesz állam létrehozását. Még valamit hadd mondjak el, amit tegnap reggel történt. Az izraeli hadsereg három palesztin szervezet irodáját támadta a Nők Uniója, a palesztin civil szervezeti hálózat és egy más, egy ennyi szervezet irodáját. Ezek nagy részét európai szervezetek támogatják. Ez nem csak a békét veszélyezteti, hanem teljesen egyértelműen nemzetközi jogi jogsértés és az emberi jogok helyzetét ez nagymértékben károsítja mindkét országban. Az Unió jelenleg ugye Izraellel tovább viszi az együttműködést, ahogy a társulási tanácsban döntöttek erről 60 konkrét területen. Az én követelésem az, hogy bármilyen új ö, területet fagyasztunk be jelen pillanatban, jelezvén a jelen izraeli kormánynak azt, hogy az Unió nem fogadja el a nemzetközi kötelezettségek megsértését. Ezen túlmenően arra kérem még, hogy az Unió vezetőit, hogy gondolják meg, hogy a Tel aviv képviselőt visszahívják. Ez ö, ö, jel lenne arra, hogy tényleg komolyan veszük, amit mondunk A erről a területről származó termékek megfelelő megjelölésére is kell ö, időt fordítani, és jelezvén ezzel a kormánynak. Most a konzervatív képviselőcsoport nevében Charles Tennock következik. Sokan egyetértünk a palesztin törekvésekkel, és azzal, hogy megfigyelő státuszt akarnak az ENSZ-ben, vagy akartak az ENSZ-ben a izraeli fél ugye a 93-as oszlói megállapodást több szempontból megsértette még a mi frakciónk folyamatosan ellenezte a telepek kiépítését, ez akadályozza ugye a kétországos tartós békés megoldást. Lényeges azonban rámutatni arra Izrael mellett, hogy a folyosó az még csak az előzetes tervezési szakaszban van, és nem kezdődtek meg a munkák visszatartottak palesztin hatósági pénzeket azért, hogy mondjuk izrael cégeket fizessenek ki ezzel. A helyzet nagyon eszkalálódott, könnyen lehet, hogy ebből súlyos válság lesz, a palesztin hatóságoktól tényleg bölcsességet kérünk, és türelmet térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, hogy legyen két országos megoldás. A Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében Provera úr következik egy percben. Grazie, Presidente. Régo. Ricordo che negli accordi di Oslo... Köszönöm szépen, emlékszem, hogy az Oslo megállapodásban minden vitatott kérdés, különösen a telepesekkel kapcsolatosan megoldást talált közvetlen tárgyalások során a felek között. A telepek kérdése nem az egyetlen oka a konfliktusnak. A támadások több mint 50 évvel ezelőtt kezdődtek meg Izrael részéről, pontosan ebben a területen, akkor még nem voltak palesztin területen telepek. Az, hogy most a palesztin hatóságok és a Hamas terroristái és az arab országok nem ismerik el Izrael legitimitását államként. Nem csak területi kérdésről van szó, hanem legitimitási kérdésről is, és e, enélkül nem lehet tartós békét elérni. Ami a területeket és a telepeket illeti, nagyon érdekes volna egy meghallgatást szervezni, hogy a két fél szakértői is elmagyarázzák az álláspontjukat, hogy több információnk legyen a háttérről, a történelemről, a jogi háttérről, hogy jobban meg tudjuk érteni ezt a konfliktust. Most az Egységes Európai Baloldal részéről Le Hiarik úr következik. monsieur le président madame la ministre l'autorité palestinienne. a nemzetközi jog és a diplomácia eszközeire támaszkodik a palesztin kormány míg az izraeli önkényesen megsérti azt. A parlament, a tanács és az Európai Bizottság nem fogadhatja továbbra el azt, hogy egy kormány, egy olyan állam, amelyel társulási szerződésünk van, Izrael tehát, egyoldalú, elnyomó intézkedéseket hozzon a, az ENSZ közgyűlésének egyértelmű többségi döntése ellen, 2012-es döntése ellen, amikor Palesztinát megfigyelő státusszal vette fel. A nemzetközi jog alkalmazása alapján Izrael állam ellen kell forduljunk az adóbevétel, különösen az ellen, hogy az adóbevételeket konfiskálta, az új terepeket és a kirabolt országot, területeket vissza kell adni. Problematikus az E1-es zóna. A palesztin állam életét szinte lehetetlenné teszik. Ez az ENSZ közgyűlésének határozata ellen szól egyértelműen. A Jordán, Gáza övezet Palesztina része. Az izraeli állam súlyosan sérti a Genfi konvenciót is, amelyet 1900 az 51-es konvenciót, amelyet Izrael is aláírt. Ebben tiltják a háborús területeken a települések építését. Saját lakosság egy részét nem szabad ebbe az elfoglalt területekre e, áttelepíteni. Ezt az egyezményt Izrael is aláírta, és nekünk az a dolgunk, hogy tiszteletben tartassuk ezt. Ez a GUE NGL frakció álláspontja, és ezért támogatjuk azt e, a nyilatkozatot, amelyben az erőszak ellen fellép. A felszólalások sorát Hansger Pöttering úr nyitja meg. Herr Präsident, Frau Ratspräsident. Elnök úr, eh, biztos asszony, miniszterasszony. A közel-keleti béka Európa és a világ számára a kultúrák eh, párbeszéde szempontjából stratégiailag is jelentős. A közel-keleti béke prioritás kell, hogy legyen az európai politika számára. Izrael joga biztonságban élni. Német Szövetségi Köztársaság azt is mondja, hogy Izrael biztonsága Németország államkincstári eleme ennek, ehhez én is csatlakozom. Kijelentették azonban azt is a Hamas részéről, hogy Izraelt nem hajlandók elismerni. Ez azonban ez csak az egyik oldal. Másik oldalon Palesztinának ugyanúgy le joga van arra, hogy biztonságos határok között éljen. Éppen ezért, hogyha Izrael megvalósítja szándékát, hogy 3000 lakóegységet építsen, helytelen. Az indokolás is furcsa volt, hiszen azzal indokolták, hogy megbünte, ez a büntetés eleme, mert Palesztina azt akart, hogy elismerjék őt az ENSZ-ben, és nagy többséggel megkapta a megfigyelő e, státuszt. Ha Izrael úgy jár el, ahogy bejelentette, akkor ez tulajdonképpen az, az Egyesült Nemzetek államainak többségi akarata ellen van. Ha megépítik a telepeket, akkor a két állam megoldása kútba esik. Izrael egy ilyen politikával felelőtlen úton indulna el. Az izraeli barátainknak meg kell mondanunk, hogy mit tartunk mi az igazságnak. A barátság nem azt jelenti, hogy valakinek mindig a saját szája íze szerint beszélünk, hanem megmondjuk, hogyha úgy gondoljuk, hogy rossz úton jár a barát. Ezt ki kell mondjuk. A nemzetközi közösségnek nem szabad megengednie, hogy a két állam megoldása végül a telepek megépítése nélkül eh, ne valósulhasson meg. Ha Abbas elnök és Fayad miniszterelnök eh, eh, alaptalanul vádolják, akkor tudjuk, hogy olyan személyeket rágalmaznak, akik a békét akarják. Abbas elnök a palesztin területeket határozottan elismerte. Megbékélést kérünk, hiszen ez is fontos a két állam államközi megoldásból. Felszólítjuk Izraelt és Palesztinát, hogy a tárgyalások útját folytatják. Mi az emberi méltóságot Izraelben is elismerjük, és elismerjük ugyanezt Palesztinában is a béke lehetséges, és ezt a béke Nobel-díj is mutatja, díj is mutatja, amelyet tegnap előtt az Európai Unió vezetői kapták. És hogyha ez a béke akarat megvan közel-keleten, és akkor ott is lehetséges a béke, nekünk pedig támogatnunk kell. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Costello asszony, másfél percben. President, Elnök úr, múlt hónapban is beszéltünk a gázai helyzetről, és akkor sokan megkönnyebbültek egy nagy sóhajjal, amikor kiderült, hogy tűzszünetet jelentettek be. A palesztinok ENSZ tagsága mellett tettük le a voksot, és emellett a szavazás után, az erős ENSZ szavazás után megkezdődtek a béketárgyalások, és az, hogy az izraeli kormányzat eldöntötte, hogy 3000 új telepet létesít Cisziordániában, ez megakadályozza a béke folyamat folytatását, ez elítélendő, ez a terv a két államos megoldást lehetetlenné teszi, pedig ezt a nemzetközi közösség elfogadta. A visszatartása az adóknak továbbá aláaknázza Abbas elnök helyzetét, aki elkötelezte magát az erőszakmentesség mellett egyértelmű kell, hogy legyen, hogy teljesen le kell zárni a telepek bővítését és építését, a tűzszünet feltételeit be kell tartani, és a gáza övezetbe fokozatosan vissza kell vonulni. Nagyon fontos a közeledés, és hogy újra megkezdődjenek a tárgyalások előfeltételek nélkül. Üdvözlöm a tanácsi következtetéseket, hiszen bátor és konkrét lépéseket irányoznak elő, és erre szólítanak fel. Pontosan erre van szükség mind a két oldalon. Láthatóvá kell válnunk és erősé, végre kell hajtanunk az EU jogszabályokat, és a nemzetközi jogot érvényesíteni kell. Egyébként minden kijelentésünk csak üres szó marad, tehát cselekvésre is szükség van, nem csak szavakra. Thank you very much. Uh, there is a question, blue card. Köszönöm, van egy kékkártyás kérdés. Készen el arra, hogy megválaszolja? Sinclair asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok kollégámnak a beszédért. Nagyon szépen fogalmazott, és nagyon tartalmas volt, ami a béke folyamatot illeti. Biztos egyetért velem, hogy talán az egyik legfontosabb akadálya a béke folyamatnak az, hogy a Hamas megtagadja, hogy elismerje Izrael államot. Ezt elfelejtettem megemlíteni és ez az első lépés a béke felé és a két államos megoldás felé ebben az ügyben, úgyhogy talán fontos lenne, hogy Hamas is elismerje Izrael államot. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm a kérdést kollégámnak. Mindig is támogattam az EU álláspontját, miszerint a palesztinoknak joguk van a kétállamos megoldáshoz, de Izraelnek is joga van biztonságban és szabadságban élni a határai között. Remélem, hogy figyelembe fogják venni ezt a közeledési folyamatban, és újra kezdődnek majd Izraellel a béketárgyalások előfeltételek nélkül. Köszönöm szépen a következő felszólaló Óken asszony egy percben. Er Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolog van, amit ma hangsúlyoznunk kell a tanácssal szemben. Tegyenek végre valamit. A keddi kiváló, vagy hétfői kiváló nyilatkozatban az áll, hogy act accordingly, megfelelően reagáljunk. Nagyon sok szót kimondtunk már, de még semmi nem történik. És mit látunk? Azt, hogy az izraeli kormánynak teljesen mindegy, hogy mit mond az EU és mit tesz. A külügyminiszter tegnap mondta, hogy mindaz, amit az Európai Unió yes, tesz, e, az olyan, mint hogyha a holokausztal lehetne összehasonlítani, azért már megbocsánat, már bocsássanak meg, hogy ha a Hamasról van szó, akkor is egyértelművé kell tegyük, hogy a partnerünk teljesen e, átlépett minden határt ez minket is, és a holokausztot is, meg, és hozzánk is, és a holokauszthoz is méltatlan. Tegyünk már végre egy lépést, a szavak után jöjjenek a tettek. Egyébként nem sikerül, nem mérünk célba. Az izraeli barátaink azt kérik, hogy lépjünk. Sokan tudják Izraelben, hogy most van az esély arra, hogy tegyünk valamit. Néhány hónap múlva már elvét. A következő felszólaló Fan Orden úr. Uh, uh, Köszönöm szépen. Az izraeli bejelentés uh, sajnálatos és szomorú volt, persze nem teljesen várta, váratlan. Ez egy egyoldalú reakció az ENSZ által elfogadott döntésre. Ez ugye szemben az oszlói kitárgyalt megoldása. Nem emlékszem, hogy a parlament ezt állásfoglalásban elítélte volna Értem én, hogy itt milyen komoly akályok merülnek fel, hogy tényleg úgy kell lépni, ahogy kell. Tudjuk, hogy a biztonsági helyzet és a választások lépésekhez vezetnek olyanokat, amelyekkel nem foglalkoznának nyugodt időkben. Az aggályom az, hogy az izraeli bejelentés a tényleges problémáktól elvonja a figyelmet. Ugye a terrorizmus bölcsője a gázai övezet, Mahmoud Abbasnak ugye semmi szava nincsen Gázában, és nem vesz részt a tárgyalásokon sem ezen túlmenően a, a cisziordániai Hamas behatolásról is hasonló kapcsolatban is problémáink vannak. Lassan már három országos megoldáson kellene elgondolkodnunk. Aztán az iráni fenyegetésről is szó volt. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy mit tehetne az Unió. 5 milliárdnyi támogatást adtunk tovább. A kérdés, hogy ebből mi jön vissza vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz, és meg kell tenni mindent, hogy tényleg lépjenek. Uh, thank you very much. Uh, you had almost... Köszönöm szépen. Majdnem két perce volt, de még mindig van szólni lehetősége, hiszen Anken asszonytól van egy kékkártyás kérdés. Megválaszolja? Igen. Nos, Van Orden, nem hittem a fülemnek azt mondta, hogy ez a parla, ennek a parlamentnek el kellene ítélnie az ENSZ döntését. El kellene ítélnünk tehát a, talán a legnemzetközibb szervezet döntését? Vannak más dolgok is, amit itt hallok ebben a parlamentben, elnök úr. Nos, palesztin lépés szándékosan provokatív volt, és teljesen haszontalan ez az oszlói megállapodással szembe megy. Egy kitárgyalt rendezésre van szükség. Ez hogy segít? Miben segít? A tárgyalasztalkolhoz kell újra leülnünk, és igenis nyomást kell gyakorolnunk a palesztinekre, palesztinokra, hogy lépjenek, amiket itt hallunk, hát teljesen más irányba megy a következő felszólaló Anderson asszony a egy percben. Köszönöm szépen. Az izraeli kormány döntött, hogy kiterjeszti a telepeket. Ez hatalmas megtorlás a palesztinekkel szemben, ugye az ENSZ-es sikerük miatt az izraeli kormány teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot, ezt erre fegevni a figyelmet. Az izraeli kormány döntése arról, hogy a palesztin adóbevételeket visszatartja 100 milliós, 100 millió dolláros értékben, Nos, ez mind ahhoz járul hozzá, hogy a béke tárgyalások megszakadjanak, és a helyzetet veszélyeztesse. Megoldás csak a kölcsönös tisztelet útján valósulhat meg az uniós kapcsolat feltételekhez kell, hogy legyen kötve. Éppen ezért arra ösztönözném a tanácsot és a bizottságot, hogy fagyassza be a kapcsolat megerősítését egészen addig, amíg nem javul a helyzet nagy mértékben. Szépen. Marek Sivic urat illeti a szó. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Zachodnim brzegu nie podoba mi się. Egyetértek, hogy e, senkinek nem tetszik a telepek e, terjedése a övezetben, de ez politika, és sokszor ez egyoldalú a közel-keleten, akár eh, Izraelről, akár Palesztináról beszélünk, konfrontációs időket érünk, Izrael kihasználja az eh, erejét, még hogyha ez nem is mindig eh, legálisan történik-e. A rakéták kilövése esetében 30 másodpercük van az embereknek, hogy elbújjanak, egy anyának el kell döntenie, hogy melyik gyermekét védelmezze. Aki elítéli a telepeseket, emlékezzen arra, hogy két oldala van ennek a konfliktusnak. El kell választanunk ezt a két oldalt egymástól, és meg kell határoznunk, hogy mit ítéljünk el igazából. Hogyha lesz párbeszéd, akkor lesz előrehaladás is. Nincsenek meg ennek a feltételei, és Izraelt gyakran támadják. Most Munyiz úr ki Eh, Köszönöm szépen, gratulálok a tanácsnak a következtetésekért, hiszen ezek erőteljesek és bátor következtetések, eh, és felszólítják, hogy eh, állítsa meg a telepek terjedését Izrael az e egyes zónában. Ezzel ugyanis Palesztina területi egységét megtörik, és a beduinok, akik a legtöbben menekültek, az ő helyzetüket is lehetetlenné teszik. A C-zónában is európai infrastruktúra projektek vannak veszélyben, például napelemtelepek, és az Európai Unió keretében az az EU misszióját is erősíteni kell, és a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani, Izrael és EU közötti megállapodások pontosan kimondják, hogy a megszállt területeken, a 67 óta megszállt területeken más szabályok vonatkoznak mindezekre a telepekre, nem az a célja a tanács következtetéseinek vagy a parlament határozatának, hogy feláldozza az Izraellel való kapcsolatokat. szépen. Most Arlaki úré a szó. Jó, Mr. President, dear colleagues. Izraeli... Elnök úr, kedves kollégák, az izraeli kormány bejelentése hogy az ENSZ szavazás tükrében kiterjeszti a telepépítést a Cisjordán területeken. Ez azt mutatja, hogy a nemzetközi jogot és az emberi jogot egyáltalán nem tartja tiszteletben. Itt eh, nagyon sok emberi jogi jogsértést eh, látunk. Ezen túlmenően az E1-es régióban további telepeket eh, terveznek, megszállva ezzel a Cisjordán területeket, és elvágják a palesztinek útját Jeruzsálem felé. Arra kell emlékeznünk, hogy a Genfi Egyezmény 49. cikke egy megszálló terület, megszálló hatalomnak megtiltja azt, hogy a megszállt területre saját polgárait telepítse. Van a tanácsnak egy nagyon fontos állásfoglalása, nyilatkozata múlt hétfőről, melynek értelmében minden egyes izraeli megállapodásnak egyértelművé kell tenni, hogy a 67-ben megszállt területekre, a Golán fensíkra, Kelet-Jeruzsálemre ezek egyáltalán nem vonatkoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Konferáti úr szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Újra meglep az, hogy hogyan milyen irányba megy ez a vita. A legutóbbi parlamenti viták is meglepnek az izraeli-palesztin helyzetről. A békét támogatjuk, mindig is ezt mondtuk. Nagy tisztelettel adózunk Izrael felé. Tudjuk, hogy gyakran megtámadták vagy fenyegették polgárai és struktúrája többször volt már veszélyben, de hogyha most a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztéséről beszélünk, és a béke lehetőségekről, akkor azokat az intézkedéseket is el kell, hogy ítéljük, amelyeket az elmúlt napokban láthattunk, hiszen ez teljesen egyértelműen nem a békéhez jár most Miranda asszonyé a szó. Obrigada, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Palesztinának, hogy nem tagsági, de megfigyelő státusz kapott az ENSZ-ben. A telepek terjedése gyakorlatilag nemzetközi zsarulás. Az izraeli telepek palesztin területen nem csak jogtalanok, hanem erkölcstelenek is, és gyakorlatilag szégyenletes határfalakat alakítanak ki a közösségek között. Ezek az illegális tevékenységek, amelyek folyamatban vannak, illetve a régió népességének terrorizálása a biztonság nevében azt jelenti, hogy Izrael átlép minden határon. Hölgyeim és uraim, ez nem lehet kifogás vagy ürügy, a biztonság ürügye ilyen fellépésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Angurakis úr a szó. η καταψήφιση και η αποχή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρόταση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Köszönöm. Nos, az ENSZ közgyűlés döntésével kapcsolatban voltak ugye ellenszavazatok és tartózkodó tagállamok is. A NATO, az Unió látszik, hogy milyen álláspontra helyezkedik Izrael, most újra új telepekkel fenyeget, és Kelet-Jeruzsálem és Cisjordánia között szeretne megint kiépíteni valamit. Most a palesztinokkal kapcsolatos véleményt jelenítik meg. A 67-es határok mögé kellene visszavonulni, többek között ugye fel kellene szabadítani a Golán fensíkot, a megszálló hatalomnak ki kellene vonulni a területekről, és minden palesztin felszabadításáról lenne szó. Ivo Weigl úr a szó. Very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nos, egy ilyen vita valószínűleg nem megfelelő hely ö, személyes véleményeket megfogalmazni, mégiscsak azonban valami ilyet tennék hozzá most ehhez a vitához. A közelmúltban jártam párszor Izraelben, és mindig is azt mondtam, hogy mindkét oldal barátja szeretnék lenni olyan valaki szeretnék lenni, aki lehetne közvetítő. Szívesen közvetíteni, tehát a két oldal között. Az izraeli palesztin kapcsolatban a legnagyobb probléma a párbeszéd hiánya, a jó szándék hiánya a politikából. A kapcsolat a civil társadalom szintjén működik kiváló emberekről beszélünk, akik akár meg is érthetnék egymást, akik úgy járhatnának el, hogy azt Amuzosz leírta a könyvében. Hm. Hogy milyen szép lenne, hogyha egy izraeli zsidó és egy palesztin egy asztalnál kávézhatna. Úgy gondolom, hogy itt az alaphiányosság abban áll, hogy nem akarnak engedni azok irányába, akik a jövőjüket szeretnék látni, akik jövőt szeretnének. Nem csak holnapról van szó, hanem holnap utánról. Egy ilyen vízió jelenleg nincs Izraelben. Köszönöm. Bergis úrja szó. President, and, uh, while following in years... Az évek során követtem a tragikus eseményeket a helyszínen, történteket, de nem csak ez, hanem a politikai vitákat is, amelyek a távolban zajlottak. És nagyon gyakran eléggé absztrakt terminusokban folynak ezek a viták. Az szóhasználat, a megfogalmazás egy kicsit aggaszt engem. A kérdésem az volna, amikor olyan sokat beszélünk a palesztinokról és palesztináról, milyen Palesztináról beszélünk tulajdonképpen? És milyen palesztinokról? Legalábbis földrajzi értelemben két Palesztina van, amelyet két különböző politikai erőképviselés, és két személyiség, akik mindketten legitimációval rendelkeznek, hogy képviseljék a palesztin népet és a palesztin menekülteket. Talán most volna itt az ideje, hogy leüljenek a felek a tárgyalóasztalhoz, és próbálják értékelni a helyzetet, és ne játszunk a szavakkal. Palesztina elismeréséről, Palesztina így és Palesztina úgy. Abbas Palesztinájáról beszélünk, vagy a Hamas Palesztinájáról? a Hamas Palesztinája elismeri Abbaszt elnöknek legitim módon? A valós fényben kell megvizsgálni ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Most Murphy urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A főképviselő munkatársa tájékoztatott minket, hogy nagyon egyértelmű az EU üzenete, de mi az üzenete az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak. Csak két hónappal ezelőtt amellett szavazott a parlament, hogy továbbfejleszti a kereskedelmi kapcsolatokat Izraellel, most pedig Izrael fellépését kritizáljuk. Az az üzenet egészen világosan, mint mindig, az izraeli kormányzathoz, hogy nem kell aggódni, kritizáljuk őket szóban, de úgyse teszünk semmit. Ez nem elég. Fel kell függeszteni azonnal az EU-izraeli megállapodásokat, és a kelet-jeruzsálemi telepekkel gyakorlatilag megszüntetik minden lehetőségét az életképes palesztin államnak, és így a kétállamos megoldás sem valósulhat meg és ugyanaz lesz, mint eddig, a kapitalizmus fog uralkodni, és a hipokrata megközelítés, és nem védhetik meg magukat a palesztinok, és a jobboldalú, jobboldali izraeli erők fognak győzedelmeskedni. Ezt le kell zárni, ezt a folyamatot, izgasságos megoldást kell találni, és a kapitalista Jeruzsálemnek a szocialista Izrael mellett együtt kell élnie. Úri a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok minden elhangzott ma már, de legyünk őszinték. Izrael állam megléte óta terrorral, háborúval szembesült. Nem kereste Izrael a háborút, de ma a Hamas a Gáza övezeten van, de északon is, és mindenütt terrorizmus van, ami nem jó Palesztinának, a palesztineknek, sőt rossz. De mit tehet Izrael? Csak reagál. Nem hiszem, hogy az újabb telepek jó megoldást, jó reakciót jelentenének. Amit mi tesz, tehetünk, az az, hogy az Európai Parlament azt mondja a, a Hamasnak, hogy azonnal álljon le ezzel a terrorral, ül, ismerje el Izraelt, és üljön le Izraellel tárgyalni. Ezt kell mondjuk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Eh, most Szavella asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az új telepek nem új területeken emelkednek, hanem olyan területeken, amelyek eh, megállapodást tárgyát képezték Clinton elnök idején, tehát semmi új nincs ebben, semmi törvényellenes. Szeretném a parlamentet emlékeztetni ezen kívül arra is, hogy eh, egy kicsit engedékenyebbek lehetnénk Izrael politikai reakcióira. Izrael ö, szempontjából fontos, hogy folytassák a párbeszédet. Mindannyiunkat emlékeztetnék és figyelmeztetnék arra, hogy talán jobban kellene aggódjunk a Fatah és Hamas közti konfrontáció miatt. Izrael ugyanis megfelelő formában reagált, egyszerűen üzenetet küldött a folytatás érdekében. Very much. Uh, Mr. Migalski, you have the floor. Migalski úr, köszönöm szépen. Dziękuję panie przewodniczący za tę możliwość wypowiedzi. Ja przyznam, że... E, Nagyon köszönöm elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy szót kaptam. Murphy úr, látom, hogy távozik, pedig ő provokált arra, hogy felszólaljak Tudom, hogy ő bizonyára sokat tud Kazaksztán kérdéseiről, értékelem a tevékenységét, de nem értek egyet az ideológiájával. Ázsiában sok helyen sérülnek az emberi jogok, de miért ennyire Izrael ellenes ön? Ezt a jelenséget nagyon hosszú ideje tapasztaljuk, hogy Európa legizrael ellenesebb, zsidó ellenesebb erői baloldalon vannak. Miért mondanak ilyen súlyos dolgokat a közel-keleti helyzete kapcsolatosan, és miért vádolják mindezekért folyamatosan Izraelt? Mr. Brock, you have the floor. Brock úrnak adom meg a szót. Képviselő úr mikrofonja nincs bekapcsolva. Provokált a baloldalról érkező megjegyzés. A két állam megoldás a 76-os szinten határozta meg ezt, a megoldást, mind ezt akarjuk segíteni, azt akarjuk, hogy biztonságos Izrael legyen és életképes Palesztina. Azt akarjuk, hogy gyors tárgyalásokkal Európai Unió részvételével kell, hogy ezt elérjük. De hogy azt követeljük, vagy azt mondjuk, hogy az egyetlen út a szocialista Palesztina, a Hamas a legutóbb azt követelte, hogy Izraelt a földgolyóról tüntessék el. Szocializmus az, hogy embereket, nemzeteket kiírtanak, és mi pedig fogadjuk ezt el, hagyják ezt már végre, ezt a kommunista gyűlöletet eh, mindazzal szemben, ami nem szocialista, mert úgy gondolom, hogy ez a kezdete a baloldalról irányuló eh, emberi jogsértéseknek. Point of order, yes. Ügyrendi megjegyzés. But it must be a point. De az kell, hogy legyen. O oh, Brek úr, úr. És talán más képviselők is egy kicsit kikeltek magukból most. És nem akarják a kemény valóságot látni, azt, ami a palesztin népet valóban sújtja. Izrael gyarmatosító támadásai, a palesztina megkérdőjelezése mind tény, az a benyomásom, hogy mindjárt ez nem annyira ügyrendi kérdés, de mindjárt befejezem, elnök úr. Egyértelmű az álláspontunk, közel-keleten független két állam kell, hogy megmaradjon, és lekapcsolják a mikrofont. Thank you. Elnök, köszönöm szépen, kérem. Képviselő úr, kérem, hagyja abba. Dear colleagues. Kedves kollégák, eddig a vita tényszerű volt, és úgy gondolom, hogy most elértünk a vita végére. Megkérem a tanácsot, hogy foglalja össze a vitában elhangzó támogatásokat és kritikus megjegyzéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a külügyi tanács következtetései, amelyeket múlt hétfőn hoztak, nagyon világosak, nagyon határozottak és egyértelműek. Hogyha ezeket összevetjük a múlt májusi, 2012 májusi következtetésekkel együttesen nagyon erőteljes üzenetet fejeznek ki minden szereplő irányában a régióban arról, hogy az Európai Uniónak mi az álláspontja az izraeli-palesztin konfliktus megoldásáról. Pontosan ezért nem is kell most nekem elismételnem az Európai Unió álláspontját, nagyon világos ez az álláspont, és szerepel is az említett következtetésekben. Az Európai Unió alapvető érdeke, hogy támogassa a békét és a demokráciát a régió egészében. Stratégiai prioritás az, hogy véget érjen ez a hosszú ideje tartott tragikus konfliktus, amely továbbra is aláaknázza a békét és a biztonságot az EU déli határai mentén, ameddig meg nem oldódik. Nem lehet fenntartható békét elérni egészen addig, amíg a palesztin állami, államalapítási és szuverenitási ambíciók nem teljesülnek, illetve Izrael biztonsági ambíciói. És ennek az eszköze átfogó tárgyalásos alapú béke folyamat, amelynek alapja a két államos megoldás. Az Európai Unió ismét megerősíti, hogy fel, azt a felhívását, amelyet november 29-én intézett Netanyahu úrhoz, miniszterelnök úrhoz és Abbas elnökhöz, hogy, hogy, hogy milyen módon oldják meg a konfliktust, és hogy újból kezdjék el ezt a folyamatot. Mindketten kifejezték, hogy készen állnak a közvetlen tárgyalások megkezdésére előfeltételek nélkül. Mindkettejüket felszólítjuk ismét arra, és arra sürgetjük őket, hogy így tegyenek, az Egyesült Államok a kvartett tárgyalásokon és más szereplőkkel együttesen felvállalta, hogy támogatni fogja ezt a folyamatot, vagyis hogy egy tartós megoldást találjon. Köszönöm szépen, elnök úr. Very much. Köszönöm szépen. All, all the parliamentary... Gyakorlatilag az összes parlamenti frakció felszólalt, és elmondta vila, ö, véleményét, holnap szavazunk. Lezárom a vitát. A következő napirendi pontunk a bizottság alelnökének és az Unió külügyi biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az ukrajnai helyzetről. A főképviselő